Az elnök. Dzień dobry, witam. Dear colleagues, Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Kérem önöket, hogy foglaljanak helyet. 30 másodperc múlva kezdjük az ülést. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 20 a szeptember 29-én felfüggesztett plenáris ülésünket most újra kezdjük. Stevenson úrnak adom meg a szót ügyelni felszólalásra. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Ezen a reggelen az amerikai kormány feltárt egy iráni tervezett bűncselekményt, meg akarták gyilkolni a szaudarabiai nagykövetet, és három